Megnyitom a mai ülésünket. Az első napirendi pontunk a napirend elfogadása. Van-e valakinek ezen kifogása? Megállapítom, hogy nincsen, akkor tovább lépünk a kettes napirendi pontra. És nincsen minden nyelvre tolmácsolás, de a kollégák és kolléganők számára, akik jelen vannak, kapnak tolmácsolást, tehát gyakorlatilag tovább is léphetünk a hármas pontra. Ez lett volna az elnök közleménye. A hármas pont, ez egy workshop lesz a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló munkaértekezlet a B tematikus főosztály szervezésében. Tehát 1993-ban a tanács elfogadott egy irányelvet, ami azokra a kulturális tárgyakra vonatkozott, amelyeket jogellenesen szállítottak ki egy tagállam területéről, és ennek a célja az volt, hogy a szabad áru forgalmat annak érdekében, hogy a nemzeti javak védelme is érvényesüljön, illetve az áruk szabad mozgásával ez az alapelv egyensúlyba kerüljön. Hát ez jelen pillanatban még nem ért el azt a célt, amit ki szeretett volna el szeretett volna akkor érni, és ezért a bizottság javasolta, hogy ezt az irányelvet vizsgáljuk fölül, és ennek során az irányelv hatékonyságát szeretnénk megvizsgálni. Ezsia asszony a jelentéstevőnk ebben az eljárásban, és november 17-én lesz egy első vita, és ezzel kapcsolatban, tehát ma itt egy workshopot szerveztünk meg annak érdekében, hogy néhány jogi szempontot megvitassunk, amelyeket a bizottság a javaslatában tett, és ezeket jogi szempontból is megvilágítsuk. Meghívtunk néhány szakértőt, mégpedig Vérzsű asszonyt, aki a kutat az, a kulturális együttműködésért felelős intézetben dolgozik, eh, hogyha most ezeket eh, a COC, JNRS és eh, hasonló rövidítéseket itt felolvasom, akkor mindenki azt mondaná, hogy ez egy tipikus Európai Unió. Frigo az anya Milán, úr a Milánói Egyetem részéről, aki be fogja mutatni rövid tanulmányának a következtetéseit, amelyel megbíztuk. Maria Schneider asszony is jelen lesz, aki az UNIDROA részéről lesz jelen, ő a magányok harmonizálásával foglalkozó intézménytől jött, és Blanché úr az UNESCO részéről. A szakértőket kérjük, hogy, hogy 10-15 percig szóljanak csak hozzá a témához, és ez után legyen lehetőség arra, hogy a tagok kérdéseket, illetve kommentárokat tehessenek. És az időtervünk is már ki van tűzve. November 27-én Berzsi asszony be fogja mutatni a jelentését, és januárban fogunk majd szavazni a jelentésről. És akkor mielőtt elkezdenénk a munkát, Berzsi asszonynak megadom a szót, hogyha kéri, hogyha pedig nem, akkor rögtön továbbadom. Szeretné? Nem, rendben. Akkor pedig továbbadom a szót Mariko nő asszonynak. Akkor parancsoljon önni a szó. Köszönöm szépen. A Miláni Egyetem professzorával, Mário Frigo úrral elkezdtünk gondolkodni ezen a kérdésen. Az Európai Parlament és a tanács direktívájának az újraírásáról, tehát arról, hogy a jogellenesen kiszállított kulturális tárgyakat hogyan lehet visszaszolgáltatni a tagállamokban. Fontosnak tartjuk azt, hogy mindenképpen védjük a nemzeti kincseket. Azt a külön utasítást kaptuk, hogy az, az átdolgozás első és kilencedik cikkével foglalkozzunk leginkább. Az első cikk arról szól, hogy melyek a nemzeti kincsek, a definícióról szól, Nos, szeretném rögtön előre bocsátani azt, hogy ez egy átmeneti jellegű anyag, tehát még nem a végleges. Elnézést kérek, hogyha hiányosságok vannak benne, de mint említettem, nem végleges a szöveg. A definícióról szeretnék beszélni, tehát az első cikkeiről, illetve az emögött erő szabályozásról, amely függ egy törlésére vonatkozik, és Manuel eh, Frigó pedig eh, kitér majd az egyéb kérdésekre. Ami eh, a nemzeti részt illeti, az első megjegyzésem a következő. Azt gondolom, hogy ez az irányelv egy olyan elképzeléshez kapcsolódik, amely a szerződés 36-os cikkeit érinti. Ez egy olyan cikkely, amely a tagországokat a nemzeti eh, trezorok védelme ért, értelmében védi, eh, vagy művészeti, történelmi, vagy eh, archeológiai értékei miatt. Euh, cette notion, donc il faut ici arrêter un tout petit peu avant d'envisager de, euh, la question. Hát kitérnénk a függelékre. itt egy olyan véleményről van szó, amely a szuverenitás kapcsán nem tekinti ezt a fogalmat pozitívnak, illetve a 36-os cikk egyszerűen a tagországokra bízza azt, hogy definiálják azt, hogy mit érne, értenek a nemzeti kincs kifejezés alatt, tehát ennek nincsen közösségi definíciója, az Európai Uniónak, ami a kompetenciát illeti, nem harmonizálhatja ezeket a szabályozásokat, amelyek a nemzeti kulturális kincsre vonatkoznak. Tehát a tagországok fogják definiálni azt, hogy mit is értenek a nemzeti kincs kifejezés alatt a nemzeti szabályozásaik értelmében. Léteznek bizonyos kritériumi ennek a fogalomnak, a nemzeti kincs fogalmának. Itt, itt egy jelentős érdekről van szó, tehát nem tartozik ide az összes kutatási érték. 1968-ban az olasz kormány kapcsán született egy döntés, amikor is kifejezésekkel érveltek a 36-os cikke értelemben, és a bíróság arra megállapításra jutott, hogy ez a 36-os cikke csak bizonyos kutatási értékekre vonatkozik. Tehát nagyon fontos a kritériumok megfelelő rögzítése, még akkor is, hogyha ezek nincsenek pontosan definiálva. Mint korábban említettem, egy olyan fogalomról van szó, amelyeket a tagországoknak kell kialakítaniuk, és a tagországi szabályozások is utalnak erre. Jelentős különbségeket mutatnak a tagországi nemzeti szabályozások, és annak kapcsán is, hogy az egyes tagországok mit értenek eh, jelentős érdek alatt, valamint a definíció módszerében is Itt lehet szintetikus fogalmat is használni, illetve listákkal is dolgoznak bizonyos tagországok. Tehát, mint említettem, jelentős a különbség a tagországok között, hiszen vannak olyan tagországok, ahol a nemzeti kincs jelentős védelmet élvez, másút pedig nem. A 36-os cikkely, mint említettem, foglalkozik ezzel a kérdéssel, a nemzeti kincs fogalmával. ez itt egy kulcsfontosságú fogal, fogalom, tehát nem eh, kell először a függeléket megnézni, hanem a, magát a definíciót. Az a függelék pedig eh, kategóriákat állapít meg, eh, adott esetben nemzeti kincsfogalmát is rögzíthet, illetve más kutási javakat. A szöveg semlegesíti ezt a részt, és itt a Nemzeti Kincsnél szerepelnek az egyházi levéltárok anyagai is. Tehát eh, mi azt szeretnénk, hogyha a függelék a törése kerülne, mik ennek a kockázatai. Ezekről a kockázatokról több alkalommal is szó volt, mert az első kockázat, elnézést szeretnék kérni, itt az irányelvről van szó, nem a konvencióról. Tehát a függeléknek a törlése a szöveget gyengítheti. Ez egy adott kockázat. A második eh, kockázat pedig a eh, nem megfelelő garancia biztosítása, a visszaszolgáltatásoknál, itt például a piacereplőre is gondolunk, illetve a jogi biztonságra, amelynek alkalmazkodnia kell a piac szabályaihoz. És eh, a tranzakciókat is meg lehet kérdőjelezni, illetve ezek úgymond gyengíthetik az európai piacot. Mert vannak bizonyos garanciák, amelyek a folyamatra vonatkozhatnak, az alapokra is, illetve technikai és gyakorlati jellegű garanciákról is szó lehet. Azért tettem vissza a 36-os cikkelyre, mivel itt a 36-os cikkeben kivételről van szó a szabad mozgás kapcsán. Tehát itt a legfontosabb mozgásokról van szó. Tehát itt a kulturális kincsek szabad mozgásának korlátozásáról van szó, és az európai bírák erről szintén gondolkodnak, tehát itt van egy nagyon fontos pont ennek kapcsán. Egy olyan szabályozásról van szó, amely szerepel a szerződésben is, és a 30-as cikkeiről is volt vita, ez nem került ki a függelékből, és ennek a cikkelnek az alkalmazása jelentős vitát váltott ki. Egy esetet említhetünk, amely közvetlenül a nemzeti fogalmával foglalkozott. A második elgondolás, látnunk kell azt, hogy olyan javakról is szó van, amelyek nem megfelelő módon kerültek ki a körforgásból, Így szükség van exportengedélyekre, amelyek lehetővé teszik ezeknek a javaknak a szabad mozgását. A harmadik pont az érintett felek is protestáltak az irányel bizonyos részei ellen, tehát a a piaci szereplők igenis vitát folytathatnak a nemzeti kincsek minőségéről. Említettem az információs rendszert, az IMI információs rendszer, tehát a bizottságnak folyamatosan el kell jutatni ezeket tehát az információkat. Nagyon fontos, hogy a felhasználó a jogalkotás ne csak a nemzeti kincs fogalmák definícióját illetően ismerje, hanem ami az ellenőrzéseket illeti, illetve az export um, engedélyekre vonatkozó információk is ide tartoznak a nemzeti kincsek kapcsán, hiszen nem minden exportált javak, nem az összes ilyen javak minőségnek nemzeti kincsnek, tehát ez mind-mind megjelenhet az irányelv kapcsán. Olyan javakról van szó, amelyek nem rendelkeznek adott esetben e, engedéllyel, de csak a nemzeti kincseknek kell visszakerülniük az adott területre. És az utolsó megjegyzés, ez a felépés a tagállamok feladata. Felmerül a kérdés, hogy kellett további garanciákat találni, és itt befejezem mindjárt a mondandómmal. Tehát a tagországokra lehet erőltetni azt, hogy definiálják a nemzeti kincs fogalmát a saját jogalkotásukban. Azt gondolom, hogy nem feltétlenül. Említettem, hogy jogalkotás más és más a tagországokban, és itt a nemzeti kompetenciáról van szó, szóval, tehát nagyon nehéz volna ebbe beleavatkozni. Már az a tény is, hogy a tagországok kényszerítsük azt, hogy kötelező módon definiálják ezt a fogalmat. Fontos, hogy a felhasználó biztonságos helyzetben legyen. A francia helyzetet tekintem, mi úgymond jó tanulók voltunk 92 eh, után, definiáltuk a nemzeti eh, szövegünkben, a nemzeti kulturális kincsre vonatkozó szövegben a nemzeti kincs fogalmát, a múzeumokban, közgyűjteményekben, állami gyűjteményekben, a történelmi épületekben, illetve levéltárakban. Tehát itt egy teljesen nyitott kategóriáról van szó. Itt nem jó az, hogyha a biztonság kérdése nem merül fel. Lesznek olyan tagországok, amelyek sorok, sorosság alapján működnek, listákat alkalmaznak. Vannak olyan tagországok, amelyek nyitott kategóriákat használnak a kulturális javaknál. gondolom, hogy a szöveget az információra vonatkozó részben lehetne javítani, mi az, ami a tagországok feladata, és nem csak, hogy a nemzeti kincsel, ennek fogalmával kapcsolatos információk kötelezőek, hanem a műtárgyak, a műkincsek mozgására vonatkozó információk továbbítása is kötelező. Nem vagyok biztos abban, hogy a függelék törlését valóban jelentős kockázatokat vetne fel. A nemzeti kincs fogalma meghatározó, és nem vagyok biztos abban, hogy a függelék megléte de ezzel kevesebbet foglalkoztunk. Tehát nem vagyok biztos abban, hogy az irányelv hatékonysága, vagy hatékonytalansága a függelékhez kell, hogy kapcsolódjon feltétlenül. Átadom kollégámnak a szót. Köszönöm szépen, professzor úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, szeretnék még kiegészítéssel élni a tanulmányunk második részére vonatkozóan. Souligner premièrement que en fait le choix de supprimer l'annexe a kellő uh, körültekintésre vonatkozóan Mint említettem, a függelék kapcsolódik az irányelvhez, de azt is el kell mondani, hogy az átdolgozás javaslata a kellő körültekintés esetében fontosabb szerepet játszhatna, mint a jelenlegi verzió. A kulcs szó a jelenlegi verzióban a 9-es cikkely, hiszen ma igen, és van még egy feladat a kellő körültekintéssel kapcsolatban. Tehát nem arról van szó, hogy a visszajuttatást szeretnénk eltörölni, hanem a kellő körültekintés elvét kell alkalmazni. Ami a 9-es cikket illeti, a bizonyíték bizonyítékot a tagországi szabályozás kezeli. Hogyha megnézzük az átdolgozásra vonatkozó javaslatot, akkor ebben vannak új elemek. Először is a nemzeti jogra való visszautalás törlése, az egységesített szabály elfogadása, az átdolgozás értelmében a bizonyíték terhét, terhe a tulajdonost illeti. Hogyha megnézzük a bíráknak a kompetenciáit és a jelenlegi szöveget, akkor ebben az áll, hogy a bíra a műtár tulajdonosát kárteleníteni kell, de olyan feltétek mellett, amelyekről meg van győződve a bíra, tehát olyan feltétek mellett, amikor is kiderült, hogy megfelelő körültekintéssel járt el a tulajdonos. Tehát idézem megint csak a szöveget, a bírának egy megfelelő kertelítést kell biztosítania, a tulajdonos számára abban az esetben, és kizárólag abban az esetben, hogyha bebizonyított módon kellően körültekintően járt el a tulajdonos a műkincsel kapcsolatban. Tehát itt vannak korlátok, a bíra kompetenciáját illetően is, tehát egy olyan szabályozásról van szó, amely egy általános szabályozás, tehát egy olyan szabályozás, amely helyettesíti a nemzeti szabályozásokat. El kell mondanunk azt, hogy itt egy általános tendenciáról van szó, az általános európai szabályok elfogadásában. Ennek vannak nemrégi példái, ami a polgárjogi, illetve egyéb együttműködéseket illeti az Európai Unióban, például Tehát különböző rendeletek tartoznak ide, amelyek általános jellegű jogi szabályozások. Vous avez, euh, vous n'avez aucune définition. Nincsen egységes európai fogalom, ami a kellő körültekintést fogalmát illeti. Nagyon fontos, hogy az átdolgozás egy ismert modellt követ, a 4-es cikkejét, a 4.4-es cikkejét az 1995-ös konvenciónak, amely célja az, hogy megállapítsa, hogy a tulajdonos megfelelő kerültökintéssel járt el, az árat illetően, a minőséget illetően, a konzultációt illetően, illetve egyéb más dokumentációra vonatkozó információ is ide tartozik. Mert olyan károkat illetően is, amely egy hasonló helyzetben máshogy is előfordulhatott volna. Tehát ez nagyon közel áll az átdolgozás szövegéhez, de mint említettem, eddig nincsen megfelelő fogalom meghatározás. Tehát mi közös kritériumokat szerettünk volna rögzíteni, annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a tulajdonos megfelelő körültekintéssel járt el, és jó lenne, hogyha ez váltaná fel a korábbi absztrakt általánosabb jellegű definíciót, ami a szöveg értékelését illeti. Felvetődött bennünk a kérdés, hogy miért szeretnénk mondjuk törölni a, függeléket, miért tekintjük a megfelelő körültekintést kulcsfogalomnak, stb. stb. Tehát fontos, hogy itt a döntés összhangban legyen a tagországi adminisztrációk kijelzéseivel. Négy jelentés létezik, amelyeket az Európai Bizottság készített, és megnézhettük azt, hogy, illetve kiderült az, hogy a tagországok nagy része támogatja a kellő körültekintő fogalmának jobban előtérbe helyezését. Tehát fontos, hogy itt egy olyan döntésről legyen szó, amely a kulturális kincsek illegális kereskedelme elleni küzdelemre ehm, vonatkozik. Ez a tanulmány 2011-ben készült. Végül is pedig az utolsó megjegyzése, milyen um, hatásai lennének uh, a standardizációnak, a megfelelő körültekintés elve egységes használatának. Abban a tényből kell kiindulni, hogy európai szinten különbözőek a jogalkotások, illetve ezek el vannak távolodni távolodtak egymáshoz. Vannak, akik egy sokkal szigorúbb értelmezését alkalmaznák, amikor a körültekintésnek, illetve jó hiszemű eljárásmódnak. Mi szeretnénk a kellő körültekintés elvét az átdolgozás középpontjába tenni, és a nemzeti bíróságok szerepe is megjelenik itt. A nemzeti jogalkotásban voltak már hasonló példák, ez azt jelenti, hogy hasonló modellek, amelyeket követtünk, például a hetes cikke az ENSZ konvenciójának, a Bécsi 1980-as eh, konvencióról van szó, az értelmezésnél figyelembe kell venni ennek nemzetközi jellegé, illetve az egységes alkalmazást. Nagyon fontos a nemzetközi kereskedelmen a jó hiszeműség elvét körültekintést előtérbe helyezni. Vannak értelmező jellegű gyakorlatok, amelyeket a nemzeti bíróságok is alkalmaznak, tehát itt eh, a jogi döntéseknél ezeket figyelembe kell venni. Tehát eh, ez mint egy útmutató, és nagyon hasznos lehet eh, a bíró számára, ami a nemzeti kincsek visszaszolgáltatását illeti az irányelv értelmében, és azt gondolom, hogy lenne még egy további tényező is, mégpedig a megelőzésé. Tehát nagyon fontos riasztani a kereskedelem többi szereplőjét is, a nemzeti kincsek kereskedelmét illetően illetve az adminisztratív hatóságok, vámhatóságok, rendőrség, stb. szerepét illetően is. nagyon fontos a piac összes szereplőjét arra bátorítani, hogy a körülményekkel sokkal jobban mérlegeljék, tehát én úgy érzem, hogy az eldolgozásnak feltétlenül pozitív hatása lenne. Köszönöm szépen. Merci, euh, Madame Maricono, Monsieur Mario Frigo. Uh, jetzt gebe ich gerne Marina Köszönöm szépen, és akkor most Marina Schneidernek adom meg a szót az Unidroától. Parancsoljon az UNESCO-tól. Rendben. Bon. Monsieur, vous l'avez, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, je vous prie de bien vouloir nous excuser de ce petit... Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy itt egy módosítást végeztünk. De logique juridique, mais la Convention de l'UNESCO tehát itt egy kicsit a jogi logikát is figyelembe kell venni, hiszen aminek az alapján az UNESCO egyezményt megkötöttük, és ezért is olyan logikus az, hogy megfordítottuk a sorrendet, és először erről beszélünk. Euh, si vous me le permettez, je voudrais d'abord vous remercier. Hát kérem, engedjék meg, hogy először is megköszönjem a meghívásukat, és nagyon köszönöm a titkárságnak, és hogy hozzászólhatunk, mert hiszen az UNESCO-nak ez egyik a fő mandátumai közül, amelyet itt ma képviselek, hiszen mi a kulturális javakkal való kereskedelem elleni, tehát az illegális kereskedelemmel kapcsolatos harccal foglalkozunk az 1970-ben kötött konvenció alapján. De gyakorlatilag azt látjuk, hogy milyen már volt az a legutolsó állam, aki csatlakozott egy hónappal ezelőtt ehhez az egyezményhez. Tehát gyakorlatilag európai szinten már 23 állam lépett be az egyezménybe, pirossal azokat az államokat látják, amelyek 1970-ben léptek be, és a zöld eh, jelölt körbe pedig az UNITRAT egyezménybe belépett államokat látják, majd Schneider asszony fog őróluk beszélni, és látják, hogy Franciaország és Hollandia egy kis est kapott a neve mellé, ami azt jelenti, hogy az UNITROA egyezményt már aláírták. És még öt állama van az EU-nak, Ausztria, Málta, Írország, Litvánia és Luxemburg, akik még nem részei. És ezek között azért nagyon fontos kulturális műkincs piaci országok is vannak, és ezért kívánatosnak tartanám, hogyha ők is csatlakoznának a többi államhoz. Három pillére van ennek az egyezménynek, ez az első olyan egyezménye, ami a kulturális javak illegális kereskedelem elleni harcnak az alapját képezi, és gyakorlatilag már akkor a hágai egyezmény létezett 1970-ben, és a kulturális javak kal való kereskedelem megakadályozással foglalkozó jegyzőkönyv is már létezett akkor, ami egyébként a, a háborús viszonyokra vonatkozott, és a béke időkre vonatkozó egyezmény jött ehhez hozzá, és gyakorlatilag a megelőző intézkedések, a visszaadásra vonatkozó intézkedések és a nemzetközi kooperációval foglalkozó intézkedések azok, amelyek itt jelentősek. És azt látjuk, hogy a preventív intézkedések körében a nemzeti szolgáltatások szerepelnek, a nemzeti szempontból lényeges kulturális javak kapcsolatos jogalkotás, a nemzeti leltárok kialakítása, a védett kulturális javak műkincsek vonatkozásában. A múzeumok támogatása ebből a szempontból a szabályok kialakítása a kurátorok, gyűjtők és kereskedők számára, és különböző szankciók kialakítása is, hogyha nem kerülnek betartásra a szabályok. A visszaadási intézkedések azok természetesen nem visszamenőlegesen érvényesek, hanem csak az egyezmény életbe lépését követően. És gyakorlatilag itt egy méltányos kompenzációról szól ez az egyezmény, ami gyakorlatilag a vevő számára kerül megfizetés olyan esetben, hogyha ő jó hiszeműen, és tehát gyakorlatilag nem volt hibás abban, hogy egy ilyen ö, műkincset megvásárolt. Ezzel kapcsolatban még majd a kolléganőm is ö, hozzá fog szólni, mert az UNIDROA egyezmény az főként ebben a pontban ö, tett hozzá a, az addigiakhoz, hiszen itt a gyakorlatilag a kulturális javak visszaadására vonatkozó lépések azok általában diplomáciai és politikai csatornákon keresztül zajlanak, tehát gyakorlatilag tudjuk, hogy itt leltáron szereplő regisztrált javakról kell, hogy szó legyen, és valamilyen intézmény ből kell, hogy származon. Ez lehet akár egyházi vagy világintézmény is, de minden esetre további korlátozást jelent ezen a téren. Van egy fontos cikke, ez a 9-es cikk, amelyre utalni szeretnék. Ez azzal foglalkozik, hogy egy olyan szerződéses állam, amelyben például kulturális javak különösen veszélyeztetésre kerülnek mondjuk Szíriában vagy Irakban is néhány éve ez volt a helyzet jelenleg ugye Szíriában, itt a, ez az állam egy nemzetközi akciót is kezdeményezhet, ami arra irányul, hogy a veszélyeztetett kulturális javak kereskedelmét megakadályozza, hogy esetlegesen, hogy valamilyen kulturális katasztrófa következhessen be az adott háborús viszonyok miatt. A, természetesen itt a rendőrségi hatóságok munkáját is érinti ez, az Interpol, a VÁM hatóságok munkáját is szabályozza, a szervezet bűnözés elleni harcot is érintjük, vannak erre specializálódott rendőri szervek, például Franciaországban és Spanyolországban is, de vannak múzeumi tanácsok és egyéb más specializálódott testületek is, akik egymással együttműködnek. A 15-ös cikkben a feleket buzdítja a szöveg arra, hogy bilaterális egyezmények, megegyezéseket kössenek arra vonatkozóan, hogy visszajutathassák ezeket a javakat. Az Egyesült Államok egyébként nagyon sok bilaterális egyezményt, például Peruval, Görögországgal és Mexikóval kötött például. Most még szeretnék rátérni a 93 per 7 per EC irányelvre, és ezzel kapcsolatban a következőket elmondani. Ennek az irányelvnek az a célja, hogy az egyes államok nemzeti törvényhozása kölcsönösen elismerésre kerüljön közöttük. És gyakorlatilag azt szeretnénk elérni, hogy közelígy, közeledjenek egymáshoz a, a törvények, törvényi alapok, tehát ne, azért nem teljes harmonizációt, azonban szeretnénk a különböző törvények ebben jelen pillanatban létező kiskapukat, lyukakat betömködni, amelyeket jelen pillanatban az illegális eh, kereskedelemben tevékenykedők kihasználnak, hiszen gyakorlatilag tudjuk, hogy vannak olyan lehetőségek, amik például megkönnyítik az ilyen eh, kereskedelmet, hogyha például a kulturális eh, javak birtokosának nincsen ehhez fűződő joga például, hogy közbelépjen. Tehát például nagyon fontos, hogy például Belgium mat is megkértük arra, hogy az erre vonatkozó törvényhozását vizsgálja felül, hiszen nagyon fontos ez a belga műkincspiac működése szempontjából. Ami az egyes cikkét illeti az irányelvnek, ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék említeni. Az egyik az egyes cikk, majd utána a 9-es cikkről is szeretnék beszélni. Az egyes cikkel kapcsolatban az új javaslatban az szerepel, hogy az irányelv hatáját ki kellene bővíteni azokra a kulturális javakra, amelyeket a tagállam nemzeti kincsének tekint, akár természeti kincsének is. És azt szeretnénk, hogy should be designated, és nem should be classified szerepeljen itt. Tehát a designated, vagy ö, ez lehetővé tenni ez a megfogalmazás az, hogy ki terjesszük a hatáját az irányelvnek, és ezzel gyakorlatilag kiküszöböljük azt, ami csupán a klasszifikálás vagy az osztályozás kifejezésből eredt az eddigiekben, és ez olyan ö, előnyökkel járna, hogy a műkincsek különböző kategóriáját lehetne bevezetni, ami például lehetővé tenné, hogy nemzeti kincsként lehessen ezeket kezelni. A melléklet megmaradása esetén ez pótlólagos jogi biztonságot teremtene véleményünk szerint. Most angolul idézem, hogy hogyan hangzan az új megfogalmazás. Tehát a kulturális javat az minden egyes tagállam megnevezheti, mint nemzeti kincsét, ami valamiféle történelmi vagy régészeti értéke rendelkezik, és gyakorlatilag feltétel, hogy egy a mellékletben felsorolt kategóriának a tulajdona valamely múzeum leltárában szerepel, vagy más levéltári könyvtár leltárához vagy egyházi intézmény leltárában szerepel. És ezzel gyakorlatilag a tagállamok munkáját szeretnénk megkönnyíteni, akik leltárt kell, hogy készítsenek a ezekről a javakról, és ez így lehetővé tenni, hogy az irányelv jobban védhesse ezeket. Itt utalás történik az egyházi intézményekre is, és ezt szeretnénk továbbra is fenntartani, mert hiszen nagy mértékben egyházi kulturális javakkal való kereskedelem, főként Kelet-Európából származó egyházi javakkal, kulturális javakkal való kereskedelem nagyon aktív, és itt gyakorlatilag azt gondolom, hogy a pénzügyi határértékek kifejezést azt törölni kellene a szövegből, mert ezt nagyon nehéz lenne a gyakorlatban alkalmazni, és ráadásul az árak nagyon hullámzók, tehát a küszöbb értékek gyakorlatilag az alkalmazást nehézítenék. Most a 9-es cikk 3-as paragrafusával kapcsolatban itt szerepel egy olyan javaslat, ami azt jelenti, hogy a jóhiszeműséget illetően a bizonyítás terhe megfordulna. Ez azt jelenti, hogy hogyha valaki kártalanítást kér, akkor neki már nem kell igazolnia, hogy ő jó szándékon járt el, hanem a nemzeti jogra kell ilyenkor utalni, és gyakorlatilag ez lehetne az a megoldás, amit az 1970-es egyezménnyel kapcsolatban most javasoljuk, és gyakorlatilag ez lenne az, ami az UNITRA egyezményben jelenleg szereplő joghézagot kipótolná. És gyakorlatilag a műkincs piac nem támogatja ugyanezt a szabályt, mi azonban ezt nagyon észszerűnek tartanánk, mert azt gondoljuk, hogy ezáltal az olyan tulajdonos, aki jó szándékúan, jó hiszemben járt el, az ő jogai védelemre, erőteljesebb védelemre kerülnének. És gyakorlatilag a négyes cikk négyes bekezdését vennénk át ezzel az UNIDROA egyezményből, és tehát itt utalás történne a szükséges dokumentumokra is. A hármas bekezdésben azt gondoljuk, hogy nem elég, elegendő az, hogyha jó hiszeműségre utalunk, csak a, jogi, a nemzeti jogi szabályozásra történő utalás az megfelelőbb lenne, és a szükséges gondosságra e, körültekintése történő utalás az nagyon fontosnak tűnik számunkra, tehát e, hogy a tulajdonos nem kaphat kártalanítást abban az esetben, hogyha nem járt el megfelelő körültekintéssel a, a körülményekhez képest, ugye. Nagyon köszönöm, hogy hozzászólhattam, és szívesen megválaszolom a kérdéseiket. Anson, Denson. Madame la Présidente. Permettez-moi, effectivement. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném elmondani azt, hogy mennyire hálás az unidroit azért, hogy eljöhetünk erre a ma délutáni szemináriumra. Így beszámolhatunk arról, hogy mi, hogy vélekedünk az irányelv újra dolgozásáról, vagy átdolgozásáról. Azzal kezdeném, hogy az unidroit csak egy eleme ennek az egész folyamatnak. Tehát a nemzeti kincsek és a nemzetközi kulturális kincsek megmentésének, védelmének egy egész lánca hálózata van, mi ebben csak egy elem vagyunk. Itt bizony jogi eszközökre és, jogi eszközökkel is föl kell lépni, de technikai eszközökre is szükség van, máshogy nem lehet megvédeni ezeket a kincseket. Ha működik a gép, akkor elkezdeném a mondandómat. Non, il est pas... Il a... le PowerPoint, il est transformé. Kis technikai gond. Úgy tűnik most már. Nem, van itt néhány dolog, ami nem jelenik meg az önök képernyőjén, itt a vetítővászon. Technikai jellegű a probléma, de azt hiszem meg tudjuk oldani. Les collègues l'ont Ils ont tous, euh, Elvileg a kollégáknak megvan az anyag. Vous avez raison, Madame la Présidente. Le... Igaza van, elnök asszony. Még van mindenkinek, aki nyomtatott. Előadás. Tehát a kiindulási alap az 1970-es egyezmény, és azért beszélek most erről, mert ennek az egyezménynek az intézkedései megjelennek most az, át, megjelennek most az átdolgozásban is. Az előttem szóló ezt említette, az 1970-es egyezmény szól a visszaszolgáltatásról, de a 70-es egyezmény azonban nem volt tökéletes, és ezért is ennek nyomán született meg egyáltalán az Unidról. Magán jogi szempontból vizsgáljuk ezt az egyezményt, illetve az, az irányelvet is. Tehát nekünk ez a megközelítésünk. Egyébként majdnem egybeesik az irányelv és az egyezmény születés, az egyik 70-ből származik, az irányelv pedig 75-ből, és végül is kiegészítik egymást, de egyik sem tökéletes. Tagállami jogszabályokat kell ehhez azonban alkalmazni. Az a gond, hogy nem teljesen harmonikusan, vagy harmonizáltan történik ez a tagállamokban. Az UNIDROA római székhelyű szervezet, az EU összes tagállama, az tagja a szervezetünknek, és az a működésünk lényege, hogy egyformán alkalmazzák az Európai Unió jogszabályait az összes tagállamban. Nem szeretném most még egyszer visszatérni a definíció kérdésére, illetve arra, hogy mi a különbség az önidró egyezmény, illetve az irányelv között, hiszen arról van itt szó, hogy megpróbáljuk arra biztatni a egyes személyeket, hogy szolgáltassák vissza a kulturális javakat, két eljárás van, az egyik a lopásra vonatkozik, a másik pedig az illegális exportra. A különböző mechanizmusokról se fogok még egyszer beszélni, hiszen ezt már meghallgatták. Úgyis benne van ez az anyagban, de röviden szeretnék arról beszélni, hogy milyen milyen behatároló erejű rendelkezésekről van itt szó, hiszen a hiszen bizonyos határidők hosszasabbak, például az UNIDRO egyezményben máshol rövidebbek, tehát több időre van egyszerűen szükség arra, hogyha ennek a folyamatnak a lefolytatására, hogyha ez több tagállamot érint. Nézzük először a nyilvános gyűjtemények kérdését. a magángyűjteményekre egyébként ugyanúgy, ugyanazok a jogok vonatkoznak, hogyha ugye ezek a szabályok, hogyha azokat illegálisan exportálták. Hogyha egy tagállam az önhidroát nem ratifikálta, akkor hosszabb határidő, határideje vagy áll rendelkezésre ennek a tagállamnak, hogy visszakérje ezeket a, tagáll- ezeket a, ezeket a kincseket. Az irányelvben is és az egyezményben is a jó hiszeműség a feltétele a kárpótlásnak. Az irányelvben a bizonyítás terhe megfordult, az Unidroában azonban mindig is a birtoklón volt, a e, birtokos terhelte a bizonyítás terhe. Nos, a kezdetektől kezdve mi úgy véltük, hogy az a személy, aki megakaszthatja az egész folyamatot, az bizony a tulajdonos. Véleményünk szerint, hogyha igazán jó hiszemű lett volna, akkor nem vásárolta volna meg illegálisan például a műkincset vagy kulturális tárgyat. Úgyhogy el kell magyarázni ilyenkor ezeknek a tulajdonosoknak, hogy mit is várunk tőlük, ezért volt szükség az átdolgozásra. immáron a, bi- a birtoklóra hárul a bizonyítás terhe, neki kell bizonyítani azt, hogy jó hiszeműen és kerül körül, körültekintéssel vette meg a szobaforgó tárgyat. Aztán arra is kell gondolnunk, hogy a potenciális vevők legyenek tisztában a hatályos jogszabályokkal, mit kell tenniük, hogyha fölmerül bennük a kételj. A kellő körültekintés bizony föl fog merülni, mint probléma, és ezt nem lehet későbbre halasztani a kerül körültekintést, akkor kell kerül tekintéssel fölépni, amikor megvásárolja a vásárló a bizonyos tár, a szobaforgó tárgyat, tehát előre kell képezni ezeket a, ezeket a vásárlókat, hogy tudják, mire számíthatnak. Az UNESCO fölkérte az unidoa hogy egy tanulmányt készítsen. A 70-es években, amikor egy általános kereskedelmi jogszabály született, akkor vizsgáltuk meg a jóhiszeműség kérdését, ez a 60-as évek vége, 70-es évek eleje volt, akkor definiáltuk, hogy a jóhiszeműség mit is jelent. Nem szeretném most visszatérni a jóhiszeműség különböző elemeire, hiszen ez olvasható az UNIDOA egyezményben. De ha megnézi a, megnézik a két szöveget, az UNIDOA meg az irányelv szövegét, akkor bizony nagyon hasonlítanak. Egyetlen dologra szeretném felhívni a figyelmet, ez pedig a különböző jegyzékek megkeresése. Tehát különböző listákat, jegyzékeket kell konzultálni a vásárlónak, a, amelyek most már, amelyekből most már nagyon sok van a 70-es években, csak rendőrségi listák léteztek, tehát az ellopott műkincseknek csak rendőrségi listája volt. Most már nyilván tart, vannak tartva ezek a lopott műtárgyak, és egyértelmű, hogy aki kellő tekintéssel akar eljárni, akkor ezeket az imád publikus nyilvántartásokat el kell, hogy olvassa, meg kell, hogy keres. Tehát léteznek ezek a listák, ezek a nyilvántartások, és tudjuk, hogy a műtárgy kereskedők nem használják ezeket a listákat. Sőt, azt szokták, azzal szoktak érvelni, hogy még hogyha meg is nézik ezeket a nyilvántartásokat, nem kapnak arról semmilyen elismervényt, hogy ezt megnézték, de ez nem igaz, lehet ilyen bizonyítványt vagy tanúsítványt kérni. És alapvető fontosságúnak tartom, hogy ezek a, ezek a tanúsítványok meglegyenek, hogy, az, hogy a műkereskedők ezeket elolvassák. A legális importot és exportot bizony ehhez kell kötni, és ez nem lényegtelen, hiszen nagyon fontos és nagy értékű tárgyakról van szó. Sokszor, amikor ezek a tárgyak elhagyják a, az adott tagállamot, akkor ez azért van, mert ezek lopott tárgyak. Nos, az adatbázisok kérdése nagyon fontos, hiszen így lehet tudni azt, hogy illegális exportról van szó. Ha ezt nem tudjuk felhasználni, akkor használhatatlan az irányelv is, Viszont, hogyha tudjuk, hogy lopásból származik a, az adott tárgy, akkor azt hiszem, hogy sokkal jobban képben vagyunk. Nem fogok mindenről beszélni, ami a nyomtatott anyagban van. Nos, az, az irányelv elég elég régi bizony, az átdolgozás kiegészíti az eredeti irányelvet, a tagállamok közötti viszonyokról is szól az átdolgozás, és ne felejtjük el, hogy az UNIDROA arról szól, hogy a magánszemélyek hogyan igényelhetnek kárpótlást. Van egy 2012-es irányelv, a tanács és a parlament irányelv, ami erről szól, amikor egy magánszemély, és itt most az angol szöveg van itt előttem, tehát a, a, egy magánszemélyre vonatkozó ö, probléma esetében a bíróság, a Nemzeti ö, Tagállami Bíróság ö, illetékes, és az a joghatóság használandó, ahol megtalálják, illetve ahova tartozik az adott műkincs, vagy kulturális érték. Tehát, hogyha valaki azt kéri, hogy szolgáltassák vissza a tárgyat, akkor addig, amíg le nem zárul az eljárás, abban az országban tartózkodik és marad ez a tárgy, ahol megtalálták. A az aláíró tagok egy, több mint egyharmada egyébként EU-s tagállam, szeretnénk, hogyha még több tagállam írná alá. Hollandia, Franciaország egyébként aláírták az egyezményt, de miután elég negatívan reagált erre a műkincspiac, ratifikálás nem történt, Aztán az egyezmény és a átdolgozott irányelv tartalma segíteni fog ezeknek a tagállamoknak, hiszen egyértelmű az, hogy az, egy, az EU összes tagállama tagja az önidóa egyezménynek is, tehát valójában már nem is, nincs is szükségünk a, erre, erre az irányelvre, mert így mert le vannak fedve már így is a tagállamok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez valóban nagyon észszerűen hangzott, de néha a mi terveink, amikkel itt foglalkozunk, nem mindig az észszerűség törvényeinek felelnek meg. Hölgyeim és uraim, ki szeretne hozzászólni? Berzsra asszony, parancsoljon önnél szó. Oui, je voudrais vous remercier, Madame la Présidente. Köszönetet szeretnék mondani ezért az ajándékért, úgymond, de úgy érzem, hogy ez egy mérgezett ajándék. Nem térek vissza a jogi információkra. Azt gondolom, hogy fontos megértenünk ebben a labirintusban az pokat, ez nélkülözhetetlen. Tehát itt egy irányelv átdolgozásáról van szó. Tehát ez egy limitált jelleget is mutat. Ez az irányelv a jogellenesen kiszállító, illetve egy adott tagország területre kiszállított nemzeti kincsek visszaszolgáltatásáról van szó, tárgyak visszaszolgáltatásáról. Itt a jogellenes kulturális tárgyak exportjáról is szó van, Hallottuk azt, hogy a tagországi jogalkotások különböznek egymástól, illetve szabályozások. A folyamat elétől kezdve foglalkoztat a függelék törlésének kérdése. Kornő asszony egyik megjegyzése meglepett, arra tért ki, hogy tulajdonképpen a 93-as irányelv nem hatékony volt, a függelékre vezethető -e vissza. Ez a téma nagyon foglalkoztat. Egyrészt a szerződés 36-os cikke felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzeti kincs definíciója kapcsán tiszteletben kell tartani a tagországok kompetenciáit, illetve az Európai Uniónak ebbe a témába csak bizonyos módon lehet beavatkoznia. Tehát a cél, hogy a tagországi fellépéseket megfelelően koordináljuk. Tehát a jelenlegi helyzetben az első cikkely kialakítása tulajdonképpen meglep, ami pedig a jogi eljárást illeti, a 9-es cikkeit, úgy érzem, hogy itt sikerült előrelépni, illetve a tagországok is előreléptek, ha jól értettem a tanács megjegyzéseit ebben a témában. A kellő körültekintés kérdése önmagában véve már nem okoz problémát a tagországok számára. A legfőbb kérdés a hiszeműségre történő utalásban áll, hiszen a két kifejezés ellentmond egymásnak, illetve ezek használata. Plankúr úr tartott előadást az UNESCO képviseletében, és örülnék a, annak, hogyha ő jobban pontosítaná a jó hiszeműségre történő törlését. Nagyon örülnék annak, hogyha a kollégák, akik jelen vannak, több információt tudnának szolgáltatni ebben a témában. És meg szeretném kérdezni azt, hogy a 9-es cikkely második bekezdésében nincs lehetőség arra, illetve úgy tűnik, hogy nincs tekintettel ez a cikke, ez a bekezdés. Az, orient, az orientáció tájékozódás pontjára ebben a témában. Tehát bizonyos tények szerepelnek ebben a részben, és úgy érzem, hogy ezek jó irányban mutatnak, ellentétben az egyes cikkeljel. Meg szeretném kérdezni Frigórát, azzal kapcsolatban, mi szerint eh, az irányelv a közösségi szabályozást egységesíti. Hát eh, úgy érzem, hogy kicsit ellentmondás feszül a között, amit ő előadása elején mondott, illetve végén. De szeretnék további felvilágosítást eh, kapni ebben a témában. De hát úgy érzem, hogy a 9-es cikke jó irányban mutat, tehát pontosítást szeretnék kérni. Azt gondolom, hogy egy olyan területen járunk a témával kapcsolatban, cherche mon vocabulaire, c'est-à-dire Keresem a, a szavakat egy kicsit. Non, non, justement, pas aussi mouvant que certains voudraient bien nous le faire croire, y compris parce que le, le, le droit a évolué en la matière. Azt gondolom, hogy a jog fejlődött ebben a témában, tehát vannak jogi eszközök, amelyek eh, lehetővé teszik a felvilágosult szereplők számára, legyen ők a eh, nemzetközi kultúrás piac szereplő, szereplői, tehát úgy érzem, hogy limitált a célja ennek az irányelvnek, tehát a kulturális javakra vonatkozó szabályozást nem sikerült még megoldanunk ezzel az irányelvel. Éppen ezért azt gondolom, tovább kell lépnünk annak érdekében, hogy az összes tagország előbbre tudjon lépre, lépni, beleértve az én tagországomat is, illetve nagyon fontos, hogy nemzetközi eh, eszközök ratifikálására is sor kerüljön. Tehát úgy érzem, hogy így kaphatjuk meg a legjobb választ arra, hogy az Európai Unió mit tehet eh, ebben a témában. Én az UNESCO konvenciójára is gondolok, a kulturális diversifitást illetően, hiszen itt egy nagyon fontos szereplőről van szó, a ratifikálást illetően is. És úgy érzem, hogy itt dinamikusabb szerepet is betölthetne az UNESCO, mint ahogy erre most javaslatot tesz. Dank, Marie-Thérèse. Köszönöm szépen, Marie-Thérèse. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát nagyon bonyolult témáról van szó, hihetetlen. Nem tudom, hogy ez a 2014-es eh, választások miatt van egy bizonyos témákban egy kicsit eh, észszerűbbeknek kell lennünk, amikor a polgárokkal eh, beszélgettünk bizonyos témákról, akkor egyből kiderül az, hogy mennyire bonyolultak a szabályozásai. Nagyon fontos, hogy harmonizálás, együttműködés valósuljon meg, Hát nagyon nehéz ez a helyzet jelenleg az Európai Unió kompetenciája és a tagországi kompetenciák miatt. Mi az, amit megtett az Európai Unió, mi az, amit nem tehet meg. Kornő asszony felhívta a figyelmet arra, hogy a tagországokra erőltethetünk -e bármit is, természetesen nem. Hogyan egyszerűsíthetjük a szabályozásokat? Én teljesen el vagyok veszve ezekben a technikai részletekben. Fel szeretném hívni a figyelmet európai szinten eh, arra nagyon fontos, hogy miről folyik a vita, még hogyha nemzeti kérdésekről is, eh, olyan esetekben, amikor ezek definíció nem eh, könnyű, az európai identitás kérdése például egy nagyon fontos téma a nemzeti javak kapcsán is, hiszen ezek nemzeti műkincsek erre is vonatkozhatnak. Tehát nagyon nehéz itt a definíció kérdése, mint hallottuk, de fontos, hogy a legfőbb tengelyekhez ragaszkodjunk, az európai és örökséget illetően is. Tehát amikor a nemzeti kulturális örökségről beszélünk, akkor európai kulturális örökségről is szó van, a kritériumok, a definíciók, különböző ö, együttműködési eszközök, az információ, a tagországok közötti kommunikáció, ezek mind nagyon fontos kérdések. Verzsia asszony beszélt arról a témáról, hogyha például jogelesen kiszállítanak egy adott ö, kulturális tárgyat, Azt gondolom, hogy gondolkodhatunk regionális szinten is a nemzeti kincs kérdéséről. Én a, a katalán kultúrát is értem, mint a saját kultúrámat, hiszen a kulturális identitás része az a katalán identitás. Nem szabad erről megfelelkezni. A nemzeti kincs nem teljes része jelent közvagyont, Hát nagyon fontos ezeket a, a rendszereket globális módon kezelni, mint egy magán vagy állami kincsről van szó. Tehát az irányelv átdolgozása lehetőséget biztosít arra, hogy bebizonyítsuk, az Európai Unió igenis képes az egyszerűsítésre, és az összes tagországot egy asztalhoz tudja leültetni, hatékonyan tud dolgozni, megelőzést illetően, a kutatást illetően, és az azonosítást illetően, a szankciókat illetően is. Köszönöm szépen. Merci bien. J'ai l'impression que c'est une discussion française. Hein? Vous avez... Úgy érzem, hogy itt egy francia vita van kibontakozóban, Venere Pattó asszony. Je vais pas revenir sur le fait que nous sommes euh, sur un dossier complexe. Köszönöm szépen. Ez egy valóban bonyolult téma, ezt nem is szeretném megismételni, de azt hiszem, hogy nagyon érdekes. Én három pontot szeretnék érinteni. Az egyik, hogy még nem tudom teljesen már most eldönteni, hogy a melléklet törlése mellett vagy ellen vagyok, mert hallottam az érveket mellette és ellene, még egy kicsit gondolkoznom kell ezen. Ami a jó szándékú vételt illeti, tehát ezt a fogalmat, illetve a kellő körültekintés fogalmát, hát ez az államoktól függ. A jó hiszeműség az úgy tűnik, hogy jobb véleményem szerint. Tehát én azt gondolom, hogy inkább a jó hiszeműséget kellene megtartanunk, mint sem a körültekintést. És a méltányos körültekintéssel kapcsolatban. A másik, hogy valamennyi tagállam nak ratifikálnia kellene ezt, tehát a, amely az UNESCO egyezményt is ratifikálta. Tehát, hogy ezt figyelembe kell vennünk, beleírhatjuk a szövegbe, de figyelembe vehetjük azt, hogy azok a tagállamok, akik az UNESCO egyezményt is ratifikálták, azoknak ezt is ratifikálniuk kell. Én azt gondolom, hogy ez beletartozik a szövegbe. Köszönöm szépen, és bevallom, hogy én sem tudok ezzel a jó hiszeműséggel sokat kezdeni, mert én sem vagyok jogász, tehát nem tudom igazán, hogy a jog tehát utána az ítélkezés, a vírói gyakorlat utána hogy néz ki, amikor az szerepel, hogy jó hiszeműség, mert a körültekintés azt értem. Tehát én azt gondolom, hogy az javaslatokban ez nagyon jól elhangzott. A gond az az, hogyha mindenki aláírja, illetve hogyha nem mindenki írja alá, akkor nem válik EU joggá. Tehát ahhoz, hogy Európai Uniós joggá váljon, ahhoz mindenkinek alá kell írnia, mert különben nem válik azzá, és ez így van. Hiába, tehát itt igazából dilemmával állunk szembe, hogyha vannak olyan államok, akik nem szeretnének ebben részt venni, akkor viszont az a irányelv, ahogy az most kinéz, megmarad a régi formában. Tehát akkor most, vagy lehet, hogy félreértettem ezt? Tehát szeretném, hogy megkérdezni, hogy ezt a körnégyszögesítését hogyan akarjuk megoldani. Meg, még egyszer megadom a szót. Parancsoljon. Tehát tulajdonképpen én nem is az irányelvről szerettem volna szólni, hanem az UNESCO egyezmény aláírását tartom nagyon fontosnak. De természetesen nyilván az irányelvnek is minden tagállamra érvényesnek kell lennie. A bizottság részéről hozzá kíván valaki szólni? Rendben, akkor megkérdezem, hogy ki szeretne válaszolni a referensek közül. Schneider asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én most nem arra a kérdésre szeretnék kitérni, amely a körültekintés, vagy a jóhiszeműség kérdését taglalta, hanem arra a kérdésre szeretnék kitérni, hogy nemzeti szinten mit kell aláírni. Tehát nemzetközi szinten gyakorlatilag az UNITROA egyezmény aláírása óta, 95 óta szándékosan döntöttek amellett, hogy a jóhiszeműség fogalmát fogják alkalmazni. Miért? Mert a jóhiszeműség koncepciója az nagyon erős a tagállami jogban, a, gyakorlatilag a jó hiszemű vétel vétellel kapcsolatban egészen szélsőséges megoldások is léteznek, és el szeretnénk kerülni azt, hogy a bírónak megkösse a kezét az, hogy a tagállami jóhiszeműség fogalmával kell operálnia, és ezért is gondoltuk azt, hogy a due diligence, vagyis a méltányos körültekintés fogalmát vezetjük be, amit gyakorlatilag bevezetjük arra, hogy egy a gondosság elvének meg kelljen felelnie a vevőnek, és gyakorlatilag hogyha most újra visszatérnénk a jóhiszeműség koncepciójához, az nagyon nagy kár lenne éppen ezért. Még egy dolog, szeretnék egy javaslatot tenni a tagállamoknak, mégpedig azt, hogy ugye önök is az 1995-ös egyezmény szerződéses szerződő feleivé váljanak. Tehát gyakorlatilag a 95-ös egyezményt tekintjük referencia alapnak, de gyakorlatilag az UNESCO a 80-as években vette észre, hogy az addigi jogalap nem kielégítő, hiszen eltérőek a tagállami jogalapok, és az Unidroát arra kérték fel, hogy egy olyan szöveget dolgozzon ki, amely ezt megoldja, éppen azért, mert mi rendelkezünk azzal a jogi ismerettel és jogharmonizációs ismerettel, ami ezt a gondot kiküszöböli. És hogyha viszont ezt sikerült elérni, akkor nem lenne szükségünk az irányelvre sem. Tehát, hogyha gyakorlatilag hogyha most az 1970-es egyezmény tagállamai aláírják, akkor gyakorlatilag nem érünk el előrelépést. Tehát gyakorlatilag, hogyha csak azt érjük el, akkor ez egy szinte visszalépésnek is tekinthető. Frigó úr, parancsoljon önné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én eh, Berzsa asszonynak olaszul is tudok válaszolni, csak annak érdekében, hogy ma délután ne csak franciául beszéljünk itt, és eh, ugyanis azt hiszem, hogy eh, félreértés van közöttünk, ugyanis itt volt egy ellentmondás amikor a gondosság elvéről beszéltem, mint az egységes jog egyik alapelvéről. És én így gyakorlatilag az európai jog egyszerűsítéséről is szerettem volna beszélni, és azt mondtam, hogy van egy általános tendencia ebben az irányban. Jelen pillanatban az irányelv 9-es cikkében az szerepel, hogy a bizonyítás terhét a tagállami jog szabályozza a kérvényező állam részéről. Tehát gyakorlatilag ebben az esetben a tagállami jogalkotásban kerül rögzítése, hogy ki terhel a bizonyítás terhe. És gyakorlatilag a 9-es cikkben most van egy olyan javaslat, hogy ez megszüntetésre kerül, ez a szabályozás, és hogy gyakorlatilag bizonyítania kell a tulajdonosnak azt, hogy jóhiszeműen vásárolta meg a tárgyat, és ez nem számítana teljesen új iránynak, hanem nagyon sok szabályozásról beszéltünk korábban, amely jóval szigorúbb azt illetően, ami a jogi és rendőri területen végzett együttműködés, a szabályozza jóval szigorúbb ennél, és gyakorlatilag itt egy olyan új generációs rendelettel állnánk szembe, ami egyébként már 2000 óta 5 vagy 6 is megszületett a, a három európai intézmény E, részéről, és gyakorlatilag már e, nem a tagállami jogalkotásra történik ezekben a törvényaktusokban utalás, hanem gyakorlatilag e, szabályozásra kerül európai szinten, ami azt jelenti, hogy egységes jogalkotást tesz lehetővé, és így feleslegesé válik az utalás az egyes tagállami jogszabályokra, és ezt értettem én az alatt, amit elmondtam. Tehát gyakorlatilag ez egy egységes kritériumot jelentene a tagállamok számára. Igen, akkor még hadd kérdezem meg, hogy van-e olyan szakértő, aki még ehhez hozzá kíván szólni. Köszönöm szépen, és én már csak azt szerettem volna tisztázni, amit a melléklettel kapcsolatban kérdeztek, tehát hogy megszüntetése kerüljön-e, vagy felfüggesztése kerüljön-e a melléklet. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy hogy itt meg kellene előzni azt, hogy az egyezmény már ne lehessen érvényes az irányelv átdolgozását követően. És gyakorlatilag arra koncentráltam, hogy milyen kockázatok erednek abból, vagy erednének abból, hogyha mellékletet felfüggesztjük, és azt arra kívántam utalni, tisztázólag, az elmondottakkal. Tehát azt gondolom, hogy a kollégáim nevében is beszélhetek, amikor azt mondom, hogy a melléklet felfüggesztését nagyon is előre lépésnek tekinthetjük, hogyha az irányelv célját tartjuk szem előtt, hiszen itt gyakorlatilag az illegális kereskedelmet kívánjuk megakadályozni, illetve a visszaszolgáltatását szeretnénk ezeknek az illegálisan kiszállított utasjavaknak lehetővé tenni, és gyakorlatilag ezt az, a melléklet alapján nem lehetett minden esetben elérni, és az értéktől függetlenül itt nagyon fontos kulturális javakról van szó, és így ennek segítségével ez irányelv a nemzetközi joghoz kerül harmonizálásra. Tehát gyakorlatilag egy műkincsnek az értékének a megállapítása rendkívül nehéz, hogyha itt küszöbb értékekkel dolgoznánk, ez rendkívüli nehézségeket is jelenthetne a gyakorlatban. A körültekintésre vonatkozó gondolat, illetve ennek a szükségessége, hát így gyakorlatilag vannak olyan gyűjtemények, közgyűjtemények, amelyek nem esnének ez alá, tehát mert hiszen az érték ismeretében te vette-e a vevő azt az adott tárgyat, tehát ez gyakorlatilag egy nehézségeket vetne fel, tehát itt, hogyha az érték kategóriákat megszüntetnénk, akkor ezt akár előrepésnek is tekinthetnénk a gyakorlatban. Igen, tehát gyakorlatilag itt nyílt kategóriákat javaslunk, ami a nemzeti kulturális javak számára nem valami merev szabályrendszert állítana fel, és azt gondoljuk, hogy éppen ezért ez előnyt jelentene a gyakorlatban. Besi asszony, a szó, parancsoljon! Az egyes cikkkel kapcsolatos eszmecsere, ahogy az előbb elhangzott, hát ez áll a kérdések középpontjában, az árnyékjelentéstevők, és én is ezt a kérdést tettük föl. Tehát, hogy a mellékletet töröljük-e, vagy nem. Én osztom ezeket a kétségeket és elnézést, hogy ezt kell, hogy mondjam, de az ön által elmondottak, azt mondjam, nem me, elégítik ki teljesen a kíváncsiságomat ezzel kapcsolatban, hiszen de nem adnak választ teljesen ezekre a kérdésekre, ugyanis, hogyha töröljük a mellékletet, akkor az a tagállamok számára egy kényszerzúbonyt fog tulajdonképpen eredményezni, mert eh, hogyha a küszöbb értékek, illetve a kora az adott tárgynak eh, is törlése kerül, hát akkor gyakorlatilag kiöntjük a gyereket a fürdővízzel szinte. Tehát akkor most akkor a tárgy kora, vagy pedig az értékbeli küszöbb határok számítsanak. Ha a mellékletet túlzottan korlátozónak tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy ezt pusztán indikatív természetűnek tekintjük, és éppen ezért azt gondolom, legalábbis jelen pillanatban, hogy a válaszok, amiket kaptunk, és az itt elhangzott eszmecsere nem kielégítő számunkra, ugyanis, hogyha a cél az, hogy nem uniformizálni szeretnénk a törvényeket, hanem harmonizálni, hogy a visszaszolgáltatást megkönnyítsük, hiszen ez a célunk, mert közel 20 éve a dolog úgy áll, hogy a visszaszolgáltatás nehézségekbe ütközik. Tehát emiatt szükséges, hogy megfelelő jogalapra van szükségünk, és hogyha feltesszük a kérdést, akkor ezek az új cikkek hogyan néznének ki, akkor nem voltak kielégítőek ezek a válaszok. Éppen ezért én azt gondolom, hogy itt még igenis el kell gondolkoznunk ezeken a dolgokon, én jelen pillanatban még mindig kétségekkel küzdök. Köszönöm szépen, Berzsér asszony az egész ügy nagyon is jogi vitát vet fel, amit mi itt a Kulturális Bizottságban, hát ugyan közel, megközelíthetjük a kulturális tartalmon keresztül, de nem annyira jogi csűrés csavaráson keresztül. Én azt gondolom, hogy ehhez egyikünk sem eléggé jogász, és ezért erre nem vagyunk megfelelőek. Tehát ezért is Bezse asszonynak azt kell, hogy mondjam, hogy a kulpa, hogy szinte rá kényszerítettem arra, hogy ezt a jelentést, jelentéstevőként vállalja fel, és elnézést, utólag is elnézést kérek. Tehát azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon nehéz ügy, és nem is nagyon értem, hogy azzal a az anyaggal, ami most jelen pillanatban már rendelkezésünkre áll, hogyan állnánk jobban, mint korábban. Tehát, hogyha nemzeti szinten eh, döntjük el azt, hogy mi az, hogy nemzeti kulturális eh, kincs, akkor az lehet, hogy eléggé különböző helyzetet teremtene, és nem tudom, hogy utána egy bírói döntés alapján, amikor kiderül, hogy ki volt a bűnös, akkor ezzel a melléklettel boldogulni tudunk-e majd, mert én egy, ugyan olvastam ezt a mellékletet, de azt hiszem, hogy itt lennének olyan szabályozások, amik eltűnnének, és hogyha minden egyes tagállamnak megengedjük, hogy ő dönthesse, el, hogy számára mi a fontos nemzeti kulturális kincs, akkor a franciák például, a, hogyha mondjuk tegyük föl, hogy lenne egy harmonizációs vágy, és uh, akkor az nem hiszem, hogy uh, hogy az nem annyira a kultúra diverzifikálását szolgálná. Tehát felteszem a kérdést, hogyha rendelkezünk az UNITRO egyezménnyel, akkor miért nem tudjuk mind a 28-an tagállamok belépni ebbe a konvencióba? Akkor nem lenne szükségünk egy irányelvre, hiszen miért kellene irányelvet létrehozni, hogyha egyezménye rendelkezünk. Én a kulturális területen jobban szeretem az egyezményeket, mint az irányelveket. Én azt gondolom, hogy a kultúra területén kérdéses, ez, hogy melyik a hasznosabb, de én azt gondolom, már van egy direktívánk, de hogyha ez nem érvényesül úgy a gyakorlatban, ahogy az kellene, hát akkor gyakorlatilag próbáljuk meg mind a 28-an az unidroába belépni. De az unidroá úgy tűnik, hogy messzebb megy, mint az irányelv, és talán egy kicsit erről tudnának-e nekünk valamit mondani, hogy az Unidroa hol megy messzebb az irányelv hez képest, akár a tervezett irányelvhez képest. El lehet ezt egy-két mondatból összefoglalólag mondani, vagy túl nehéz ez, amit kértem? A hatály az UNIDROA egyezmény esetén a lopott és az illegálisan kivitt, ország területére kivitt tárgyakat is érinti. Az Európai Unió célja 1992-ben az volt ehhez képest jóval korlátozottabb volt. Hát nyilván 20 évvel később már azt lehet mondani, hogy a dolgok továbbfejlődtek azóta, de az UNIDROA egyezmény jó néhány ország számára azzal a hátrányjal jár az 1970-es évhez képest, illetve az irányelvhez képest, hogy ezek az intézmények ezek nem valamiféle dobozok, amikbe bele lehet rakni dolgokat, hanem ezek tele vannak olyan dolgokkal, amiket a tagállamok beleraknak. És a tagállamoknak szabad kezük van azt illetően, hogyha a céljuk az, hogy a tárgyak visszaadását illetően ö, ezt szeretnék, akkor gyakorlatilag a nem uniformitás az gyakorlatilag egy negatívumnak számít, hiszen ha megnézzük az 1970-es egyezményt, akkor azért is fordultak hozzánk, hogy ezeket a fontos problémákat megoldjuk ezen a fontos területen, és így gyakorlatilag a vevő jó hiszemű eljárása a legnagyobb probléma, ami egyébként nem oldódott meg, részben az irányelvben került ez kidolgozásra, azonban gyakorlatilag nem a tulajdonoshoz helyezi ennek a problémának a megoldását. Tehát gyakorlatilag az unidroában való visszafogottságnak az két oka van. Az egyik a műkincspiac nyitása, és azért hadd tegyem hozzá, hogy az UNIDROA egyezmény megkötésekor több olyan ország is részt vett, akik még akkor 1970-ben nem csatlakoztak az UNIDROA egyezményhez, akik viszont külön érdekeltek voltak ezekben a dolgokban, azok eh, például a szükséges körültekintéssel kapcsolatban saját törvényeket hoztak. Például csak a Svájc, mondjuk csak, hogy egy olyan országot említsek, ami nem EU tagállam. Tudjuk, hogy ezek az új eh, rendelkezések a legális kereskedelmet semmiképpen nem akadályozták, és ez nagyon fontos is. És a műkincspiac egyébként ezt el is ismerte, hogy negatív hatással ez nem volt a műkincspiac tevékenységére, sőt, inkább az ellenkezője történt. E, gyakorlatilag el is ismerték azt a műkincspiac részvevői részéről, hogy ténylegesen egy műkincset legálisan szerzett meg a tulajdonosa. Tehát ez gyakorlatilag mint egy ilyen etikett és akkor vannak opozícióban lévő országok, akik azt mondják, hogy az UNIDROA nem kompatibilis a mi tagállami jogrendszerünkkel, ami rendben, de akkor a nemzetközi intézmények figyelembevételével, és hogyha ellentmond a tagállami jognak, hát akkor viszont meg hova fogunk kiukadni? Tehát nekünk valamilyen módon, valamilyen alapok mentén előbbre kell lépnünk, tehát valamilyen célben meg kell egyeznünk. Tehát szeretnénk több visszaszolgáltatást, vagy több védelmet, vagy mit szeretnénk? Mindezeket a célokat kellene elsőként kitűzni, és ez is volt az alapja az UNIDROA egyezményeknek, tárgyalásoknak. Azonban ezen túl kell mennünk, tehát a visszaszolgáltatás megkönnyítésén azért tovább kell mennünk. Például vegyük a francia jogot. Elismeri ezt a fajta jogot, azonban a specifikus jogot is figyelembe veszi, és a kulturális javakat már régóta elismeri, úgy, hogy ezekhez specifikus jogszabályok szükségesek, amit ugyan lehet érvényesíteni, azonban nagyon fontos, hogy akkor ezeknek meg kell erősíteniük az, az az egyezményben lévő szabályokat, és hogyha jó szándékon járt el a vevő, akkor el lehet így járni. A, ha a legtöbb piacot figyelembe veszem, akik nem csatlakoztak az egyezményhez, ők azt mondják, hogy ez nem így van, hanem igenis politikai akarat kérdése, hogy mi történjen, hogy hogyan járjunk el. Köszönöm szépen, Fridó úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány dolgot szeretnék hozzátenni, valamit válaszul arra, amit föltett kérdésként. Két nemzetközi egyezmény is létezik már ebben a témában. Szerintem ez végül is elégséges lehet. Szerintem az ellenkező nézőpontból kell kiindulni, tehát már létezik egy irányelv. Ugye erre, ezt ön is leszögezte. Tehát megvan az irányelv, de nem túl jól működik. És a tagállami közigazgatások általánosságban azt szeretnék, hogyha módosítanánk az irányelvet, hogy jobban működjön. Az EU hatáskörét vel kapcsolatban nincsen semmiféle kételje, 114 és 14-es cikk vonatkozik erre, tehát a belső piac működéséről szól mindez. Tehát nyilvánvaló, hogy az Európai Unió használhatja eme hatáskörét. Arról van itt szó, hogy egy létező uniós irányelv bizonyos vetületét módosítani kell, hiszen nem mindig megfelelő hatással fejti ez ki a véleményed. Most azt hiszem, jobban értem már azt, amit Verze asszony mond, harmonizációra törekszünk. A nemzeti, a tagállami jogszabályok között. Ehhez véleményem szerint olyan kritériumokra van szükség, amelyek egyértelműek, egyformák minden tagállamban, és amely, amelyek azzal a hatással bírnak, hogy közelítik egymáshoz a tagállamok viselkedését. És ez segíthet a tagállami bíráknak is, amikor ilyen esettel találkoznak, akkor ezen útmutatóhoz, azaz az irányelvhez fordulhatnak segítségért. Köszönöm. Cornu. C'est euh. correct ou non C'est français, hein Cornu. Oui. Bon, d'accord. Allez-y. Parancsoljon, Cornu asszony. Ezt szeretném mondani, hogy az irányelv, hogyha megint visszatérünk arra az időpontra, amikor ez került, itt egy olyan eszközről van szó, amelynek célja a védelmi hiányosság, a kompenzációja az egységes belső piacon, tehát ezt nem szabad elfelejteni. hiszen a határokon történő ellenőrzés gyengítette a tagországok biztonsági helyzetét, tehát nagyon fontos, hogy a harmadik országok felé is megfelelő ellenőrzést tanúsítsunk. Innen származik tulajdonképpen az irányel mögött rejlő filozófia. Tehát, hogyha megszüntetjük ezt az eszközt, akkor a nemzeti kincsek védelmét veszélyeztetjük ezáltal. Hát, lehet, hogy nem volt világos, hogy miért, nem, miért szeretnénk a nemzeti kincs definícióját a tagországokhoz visszautalni. De a 36-os cikke nagyon jól működik, ez nem került ki a függelékből, tehát a tagországok az export tiltást illetően, a mozgás ellenőrzését illetően ezt a jogkört gyakorolják a műkincsek műtárgyak mozgásánál, tehát a tagországoknak a feladata definiálni a nemzeti kincs fogalmát. Tehát ezzel az eszközzel mi teljesen összhangban állunk, tehát ez önmagában véve nem okoz problémát. Schneider asszony, köszönöm szépen, elnök úr, asszony. Két dolgot szeretnék még hozzáfűzni eh, a végkövetkeztetésekhez. Az irányelv átdolgozása alapvető az UNIDROA konvenciójának ratifikálásához is, hiszen nagyon fontos, hogy belső szabályokban jelenjen meg majd ez a konvenció, hogyha az átdolgozás azokat az eszközöket, mint például a e, bizonyíték terhének megfordítása, illetve a körültekintés alkalmazása, akkor ez egy előrelépés lenne az Európai Unió tagországaiban, akiknek kevesebb érvük tenne így ezáltal, hogy miért is ne ratifikálnák a konvenciót. Tehát, hogyha rájúzzuk azt, hogy a konvenciót ratifikálják-e vagy nem, akkor lehet, hogy továbbra is nagyon erős marad a bizonyos lobbik működése. Tehát nagyon fontos, hogy az új szabályozások alkalmazások kerüljenek. Köszönöm. Értem, mondja az elnök. A törvényeket azt ugye most irányelveknek nevezzük. A, ezek olyan kerettörvények, amiket otthon a egyes nemzeteknek, tagállamoknak végig, eh, végre kell hajtaniuk. Tehát gyakorlatilag ezeket alá lehet írni, aztán később máshogy lehet értelmezni. Ez a különbség az Európa Tanács is közöttünk. Tehát azért ezt szerettem volna kihangsúlyozni, hogy érteni értettük, hogy miről van szó, csak szerettük volna tudni, hogy a nagy különbségek az UNIDROA és az irányelv között hol vannak a legnagyobb különbségek. Vesi asszonynak van most az a hatalmas nagy kellemes feladata, hogy ebből a workshopból levonja a következtetéseket, de azokat persze nem most kell tennie, hanem eh, hagyunk neki időt, addig mire be kell nyújtania majd a jelentését, és majd akkor fogunk még róla vitatkozni. Szeretne még valaki? Hozzászólni? Tessék. Oui, d'abord je voudrais remercier euh, köszönetet szeretnék mondani az összes előadónknak. Azt gondolom, hogy ők nagyon jó minőségű információt ütöttek el hozzánk, a nagyon nehéz jogi fogalmak megértését segítették ezáltal számunkra. És azt gondolom, ami az elnök asszony felvetését illeti, hogy mindaz, ami mindez mögött van, az a nemzeti műkincsek védelme, kulturális tárgyak védelme. Hogyha a 30-as, 36-os cikkely megvan a szerződésekben, illetve 93-as irányel megvalósult, akkor ez azért történt, mert létezik egy kulturális vagyon, amelyet meg szeretnénk védeni, és szeretnénk, hogy ezeket nem ugyanúgy kezelnénk, mint más kereskedelmi tárgyakat. Tehát nagyon fontos, hogy a piac oldalra is megközelítsük ezt a kérdést, hiszen a jogalap, a piac nyitása 90-es évek elején erre utal, tehát itt most sarokba vagyunk szorulva, ebben a jogi keretben tudunk csak mozogni jelenleg. De én ezt a jogi keretet amúgy nem szeretném megkérdőjelezni, ami a Lisszaboni szerződést illeti, én nagyon gyakran abrupt módon fogalmazok, de nem szeretném módosítani 36-os cikkeit. Tehát um, csütörtök délig át kell, hogy dolgozzak bizonyos részeket. Ez a feladatom. És hogyha szeretnének látni eh, a határidőn belül megfelelő fordításokat, akkor ezt el kell, hogy végezzem. Tehát eh, fontos, hogy a preambulum bekezdésben szerepeljen a dolgok egy része, hiszen eh, az eldolgozásra szükséges teszi, ez a keret, tehát nincs túl sok manőverezési játékterünk. Ha jól értettem a tanács véleményét, akkor egy kis játékterünk azért van, de bizonyos üzeneteket tudunk így küldeni a témában, beleértve az átdolgozás szellemének megnyitását, a kockázatok kapcsán is Az első cikke okoz talán problémát, lehet, hogy nincs igazam, de azt gondolom, hogy hogy a tagországok elmozdultak ebben a témában, és nagyon fontos, hogy konszenzusra jussunk, ami az első cikke átdolgozását illeti, azzal a feltétele, hogy mi eh, ne hozzunk létre ellentmondást a kellő körültekintés fogalma és a hiszeműség fogalma között, tehát én ebben a szellemben fogok elnök asszony javaslatokat készíteni, és ami az első cikket illeti, hát ezzel kapcsolatban még el kell, hogy gondolkodjak. Az ennikentés tevőkkel pedig e, együtt fogok dolgozni. Köszönöm szépen, köszönöm a szakértők jelenlétét, köszönöm a munkájukat, nagyon sokat tudtunk meg tőlük, sokat tanultunk. Köszönjük szépen, ezzel lezárom a workshopot. És kérek mindenkit, aki nem vehet részt a koordinátorok ülésén, hagyja el a termet. She can blame